Bien, je vous propose que nous commencions. Javaslom, hogy kezdjük meg ülésünket. Mindenek előtt a parlament nevében elnézésüket szeretném kérni, amiatt, ami hétfőn történt az adminisztráció és az intézmény dolgozói mindig örömmel jönnek üléseinkre, és ők hasonlóképpen a parlamenti tisztviselőkhöz és a képviselőkhöz hátrányosan érintette őket ez a, az esemény, hiszen hétfőn a napirendet nem tudtuk megtárgyalni, ezt majd a jövőben fogjuk megtenni a hétfői ülésen került volna sor az elnöki, elnökünk megválasztására. A koordinátorok beszéltek erről korábban. Ők úgy ítélték meg, hogy ezen választás feltételei új vitát tesznek szükségessé. Ezt követően szeretném önöket tájékoztatni a rendelkezésre álló nyelvekről. Sajnos a bolgárt ki kellett venni a rendelkezésre álló nyelvek listájáról, mert más ülésen, mégpedig az elnökök értekezletén van erre a nyelvre szükség. A litván, svéd, görög, cseh van pluszban a nyelvek között. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezt az ülést felvesszük, és titkárságunkon belül szeretném üdvözölni Christian Ellerst, aki senior adminisztrátorként csatlakozott a titkársághoz. Kérem álljon fel, hogy megtapsolhassuk. Je voudrais également euh, attirer l'attention de notre commission. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy itt a kollégánkat kormánya jelölt a szemvevőszéki tagságra. Szeretném, hogyha megtapsolnánk őt is, hiszen ez egy fontos tisztség, és tisztelt kollégák, remélem, hogy ez a kinevezés jó időben történik, hiszen érdemlő személyiségről van szó, és üdvözlöm a kormány bölcsességét, aki a parlamenti képviselők közül választja a szemlőszék tagjait, ez mindig öröm, hogyha egy kormány a bizottság tagjait, vagy a szemlőszék tagjait a parlamenti képviselők közül választja ki. Most tehát a napi rendet illetően először is el kell fogadnunk a 2011. június 21, illetve 2011. július 13-14 ülések jegyzőkönyveit, és hogyha nincsen észrevétel az ülés vége előtt, akkor ezen jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Számos képviselőnk kérésére a négyes pontot elhalasztjuk október 3-ára. Itt szavazásról van szó, Bud véleménye ez a vámrendszer korszerűsítése tárgyában. Nincsen visszavétel ezzel kapcsolatban, nem látok ilyet. Akkor átlépünk az ötös napi rendi pontra. J'ai oublié de faire adopter l'ordre du jour. Elfelejtettem önökkel elfogadtatni a napi rendet, tehát a napi rendet, ha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban elfogadjuk. Aztán nézzük az ötös napi rendi pontot, ez fontos téma, az Európai Csalás Ellenőri Hivatal reformja. Sajnos a főigazgató úr késik. Nem, javítja magát az elnök, a főigazgató úr itt van, a szemvevőszék tagja az, aki késik. Javaslom tehát, hogy adjuk meg a szót Inge Gresslének, hogy mutassa be. Excuse-moi, j'ai pas payé attention. Dis-moi. Elnézést, nem figyeltem oda, mondja Ingeborg Gressle. Az ötös pontról van szó, mondja az elnök. Be tudod mutatni a dosszival kapcsolatos témát? Köszönöm szépen. Régóta vártuk ezt a mai vitát, az Olaf rendelettel kapcsolatban a 99-es szöveg alapján a dosszia következő állapotot mutatja. 2008-ban a parlament jogalkotási javaslattal élt, nagy többséggel tettük ezt. Közben a bizottság saját javaslatát átdolgozta, és a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban úgy döntöttünk, hogy erről nem készítünk újabb jelentést, csak egy munkaanyagot, amit én fogok megírni, és ebben mondjuk el a véleményünket az átdolgozott javaslatról. Ezt a nyári szünet alatt megírtam. Öt munkaanyagot írtam, amelyeket megpróbáltunk didaktikusan megfogalmazni, hogy az új kollégák is értsenek belőlük valamit, meg hát főleg abból, hogy 2008 óta mi döntöttünk, miket határoztunk el, mi történt. Ezek a munkaanyagok, a védelmi eljárási garanciákról szólnak részben, ez az első, aztán a vizsgálati módszerekről, a belső szerkezetéről a hivatalnak, a tagállamok együttműködésekről a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel, és az EU szervei közötti koordinációról a csalás elleni küzdelemben. Ezekről a témákról szólnak tehát ezek az anyagok, és ezekről a parlament eredetileg már módosító javaslatokat nyújtott be, tehát olyan területen mozgunk, ahol tíz év elteltével az alapot meg kell reformálni, ez volt az eredeti célunk is, és száz módosítóban fogalmazódott ezt meg. Én úgy dolgoztam, hogy először bemutatom, hogy a bizottság körülbelül mit mond a munkaanyagában, és utána pedig felsorolom, hogy a módosító javaslataink tükrében mi mit mondunk, semmit nem hagytam ki, csak a saját ö, döntési mm, szintünket próbáltam bemutatni a bizottsági anyaggal kapcsolatban. Ha megnézik a munkaanyagokat a kollégák, akkor most eh, nem tudom mindet nyilván felolvasni, vagy akár csak részletesen bemutatni. Tehát ha elolvassák őket, akkor látják majd, hogy a bizottság a kívánságainkat a átdolgozás során csak részben hallgatta meg. Ehhez joga van. A probléma abban áll, hogy a csalás elleni hivatalnak így most bizonyos belső problémákat kívülről jövő közleményezések alapján kell megoldani, ezért ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság többet átvegyen a hatékonyságra vonatkozó, az eljárások javítására vonatkozó javaslataink közül átvegyen. És emlékeztetem a kollégákat arra, hogy annak idején a frakciókon átívelő munkacsoportot hoztunk létre, Ines is ott volt, más kollégák is, és ebben a munkacsoportban megpróbáltunk konszenzust találni a javaslataink között. Az eredeti bizottsági javaslathoz 11 munkaanyag készült. Ezeknek az elolvasását is melegen ajánlom. Az Európai Bíróság döntéseivel is foglalkoznak ezek, és azzal, hogy ezekből a határozatokból milyen cselekvési kényszer vezethető le. Nos, E bevezető szavak után rátérnék magára az elemzésre, a bizottsági javaslattal kapcsolatos véleményünkre. Eljárási garanciákról szóltam, ugye, és a, a védelemhez csatlakozó jogok kapcsolatban feltétlenül van tennivalónk. A bizottság néhány fontos területen, az eredeti bizottsági javaslatán ö, változtatott, a parlament annak idején egy olyan eljárást javasolt, nem személyeket javasolt, hanem eljárást javasolt, amely független, mint a jelenlegi, ezeket még el kell gondol, ezeket még át kell dolgoznunk, a számvevőszék egyébként ugyanezt javasolja. Ähm, Két vélemény kaptunk a számvevőszéktől, egy részletes véleményt a felügyelőbizottságtól többek között, és ők ugyanúgy látják a dolgokat, mint mi. Egy dologot le kell szögeznünk. Ha a jelenlegi reformokat nem használjuk ki a hivatal problémájának megoldása érdekében, akkor olyan helyzet állhat elő, hogy a hivatal további ö, bírósági ítéletekre lesz kénytelen hagyatkozni, és elmulasztunk egy lehetőséget, amit meg kellett volna ragadni, Európa intézményeinek, eszközrendszerének hatékonyabbá tétele érdekében. Ezért a tanácssal és bizottsággal folytatandó tárgyalásaink során nagyon oda kell hatnunk, hogy az alap problémáiról nyíltan lehessen beszélni, az eljárás problémáktól, a védelmi jogi kérdésektől, a tagállamok közötti együttműködésről, a különböző harmadik államokkal való együttműködésekről, a jogokról, ezek mind-mind terítékre kerüljenek. 14 kérdést fogalmaztunk meg, ezeket a koordinátorok is megkapták, és ezek ugyanazok a kérdések, amelyeket a tanácsnak is fel kell tennünk, mert eh, ezek az, azon megoldatlan problémákra vonatkoznak, amelyeket a bizottsági javaslat nem kezel. Az alap különleges helyzete az, hogy a bizottságon belül működik, de mégis független szervezet, ezt a bizottság megpróbálná vissza hát, puhítani, ezzel azonban a parlament jogai sérülnének, és ezzel a kérdéssel feltétlenül kell foglalkoznunk. Ezt nem szabad, hogy hagyjuk. Parlamentünknek kötelessége, hogy a hivatal működési függetlenségét megőrizze, sőt, és hatékonyságát jövelje, nevelje, és az eljárásokat tisztábbá, egyértelművé tegye, és a felügyelő bizottságot újra alakítsa, új kompetenciákkal, amelyek a felügyeletet is hatékonyabbá teszik, az eredeti terveknek megfelelően. A tanácsnál most két vélemény uralkodik. Az egyik azt mondja, hogy ne nyúljunk hozzá semmihez, keveset változtassunk, de azt gyorsan tegyük meg. És a három jogi alapján az Olafnak felépítve oldjuk meg a jövőben a problémákat. Tapasztalatom alapján az Európai Unióban ez a fajta gondolkodásmód általában nem vezet sikerre, mert ez gyakorlatilag a státuszkót fogja eredményezni, mert a jogalapok eleve vitatottak, és a problémák nem oldódnak meg, ezt nem szabad megengednünk. A jogalapokról szóló vita is legalább 5-6 évig tartana, és ha konszolidálni lehetne, kellene a jogalapot, akkor ezt a tagállamokkal is egyeztetni kellene, és ebben a folyamatban az Olaf valószínűleg kénytelen lenne a tagállamok irányába leadni olyan jogokat, amelyeket nagy nehezen szerzett meg velük szemben. Tehát, ha reformról beszélünk az Olaf kapcsán, akkor ezt nagyon komolyan, körültekintően kell végrehajtani. A megoldások keresésével az előtérben, és a parlament a tárgyalások során a munka anyagainak a következtetéseit fogadtassa el. Ezek korábbi parlamenti döntésekre épülnek egyébként, az Olaf rendelettel kapcsolatban mindig is elmondtuk már ezeket, és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság ezeket átvegye. A tanácssal is izgalmas viták várhatók, és örülnék, hogyha a sedók most különösen támogatnának engem, mert én azon vagyok, hogy minél hamarabb fölvegyük a tanácssal a tárgyalásokat, baráti hangulatban, de minél hamarabb bizonyos időpontokat kitűzzünk, mert fel kell készülnünk arra, hogy nagyon sok kérdést majd szakértői szinten kell majd megvitatni, egyes szómagyarázatok, definíciók is kérdésesek, lesznek könnyebbek, lesznek nehezebbek ezek között. A belső struktúra tekintetében, az alap struktúrája tekintetében két lehetőséget látok. Vagy a főigazgatón alá kéne rendelni, és akkor ki kell venni ezt a szövegből, ami most benne van, vagy pedig konkrét, konkrét a belső működési struktúrát kell teremteni, amely eljárási garanciákat tartalmaz. Ez volt az eredeti ötletünk is. Ezt meg lehet csinálni, de nem muszáj végrehajtani. Egy biztos, hogy gyorsan kéne tisztázni az eljárás időpontjait. A 14 kérdést először szóban akarjuk megválaszoltatni a tanácssal. Ha sikerül, akkor gyorsan sikerül tovább lépni. Nagyon didaktikus és problémaorientált ez a néhány munkaanyag. Egy táblázatot is hozzájuk hűztem, 120 oldalnyi táblázatot, amely csak angolul olvasható. Ezt kérem értsék meg a kollégák, hogy ezt nem fordítottuk le. Az eredeti bizottsági javaslat, az átdolgozott bizottsági javaslat, a parlamenti módosítók, a plenáris szavazásnak megfelelően, és az új bizottsági javaslat egymás mellett vannak ott oszlopokban, és egy további oszlopban a saját megjegyzéseim. Márkot kértem arra, hogy ezt a táblázatot is ossza ki, mert hát csak így lehet teljes a kép, a munkanyagok által alkotott kép. Kérem, hogy ha ez még nem történt volna meg, akkor ezt is kapja meg minden kolléga, mert nagyon fontos a táblázat maga is, az egész hozzáállásunkat meghatározza hogy tudjuk, és hogy mennyire tudjuk, hogy mi van ezekben. A számbevőszéknek két érdekes véleménye volt, és a felügyelőbizottságnak is volt egy ilyen megnyilvánulása, amelyeket ma meg kéne ismernünk. A számvevőszék és a felügyelőbizottság tagjai adnák ezt elő. Az utóbbi szervezet képviselője megbetegedett sajnos, de jó lenne, hogyha az ő véleményüket is megismernénk, és a titkárság legalább tartalmilag ö, elérné, hogy a felügyelőbizottság ezt előadja. 17 oldalas angolul az eredeti szöveg, és ö, szerintem ezt szóban is ismertetni kéne, nem mm, jó az, hogyha csak írásban kapjuk meg. Tehát ragaszkodjunk ahhoz, hogy a felügyelőbizottság ezt előadja nekünk, Kérem a kollégákat, hogy ezt a munkát vegyék nagyon komolyan, mert ha most nem sikerül az alapot hatékonyabbá tenni, akkor a következő évek során sem lehetséges majd ez. Akkor minden úgy marad, ahogy most van, sőt az alap léte is kérdésesé válhat, mert jelenleg nem eléggé hatékony, nem eléggé erőteljes ez a szervezet, most kell megerősíteni, ez az utolsó alkalom. Köszönöm szépen. A fő szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a, mm, az előadónak. A csalás elleni harc az egyik legfontosabb harc a közvélemény szemében is, úgyhogy nagyon fontos témáról van itt szó. Ezzel nyilván a kollégák is egyetértek, értenek. A számvevőszék tagja még mindig nincs itt. A jelentéstevő azt javasolta, hogy hogy az OLAF Fölügyelő bizottságának, vagy ellenőrző bizottságának távol létében az ellenőrző tanácsnak a tagja, eh, Pötyon úr vehetne részt a vitában, és kérem, hogy ha elfogadja, akkor meg is adnám a szót, és mondja el a véleményét. Ah, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, Mesdames et Messieurs, euh, j'ai pas l'habitude de parler dans une enceinte. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nos, Löpez urat nem tudom helyettesíteni. Nem akarom megismételni az összefoglalást, ami megjelenik a jelentésben, amelyet szeptember 20-án adtak ki. Azt hiszem, hogy ezt közvetítették, átadták az intézményeknek. Hogyha tolmácsok úgy ítélik, hogy túl gyorsan beszélek, akkor kérem, hogy jelezzék ezt. Nos, tehát az Olaf felügyelő bizottsága 2011. szeptember 20-án elfogadott egy véleményt a módosított javaslatra vonatkozóan, amelyet a bizottság nyújtott be 2011. március 17-én. Nos, az a vélemény követi az előzményeket 2006-ból, amikor is megszületett a reflexiós munkanyag az Európai Bizottság részéről. A felügyelő bizottság kifejezte a véleményét a jogok kérdésével kapcsolatban is, amelyeket a személyzet kap, és ez 2010-ben történt ez a vélemény kiadása. Nos, itt az alapvető jogokról van szó, és az ezzel kapcsolatos részt nem ismételtük meg részletesen ebben az anyagban. A bizottság más pontokról is kifejezte a véleményét, amelyek számunkra fontosnak tűntek. A bizottság szeretné aláhúzni, hogy az OLAF egy administratív vizsgálati szerv az intézményeken belül célja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. A ö, ö, bizottság szereti, hogyha ezt a tevékenységet teljesen függetlenül láthatná el az OLAF. A bizottság megállapította, hogy a, ki, a 90 ö, 9-es eredeti szöveghez képest az az új szöveg csak egy ö, ö, szűk mozgást ad az alapnak a bejelentést illetően. Itt ö, ezt a bejelentést a vizsgálat igényeihez kell szabni, hiszen az alap egy vizsgálati szerv. Amennyire a bizottság elfogadja az eljárás jogi garanciák megerősítését, annyira szükségesnek tűnt ezen garanciák tiszteletben tartatása is számunkra. Mindig is kívánatosnak tartottuk, hogy ne avatkozunk be a zajló vizsgálatokba, hiszen itt van egy ö, felülvizsgálati tanácsadó. Itt fontos ö, a kinevezés feltétele, és ezen ö, szerepeket ö, a szabályzat világosan pontosítja. A Review Advisor beavatkozhat a határidőket, illetően, illetve az jogi garanciákkal kapcsolatosan. Fontosnak tűnt azonban számunkra, hogy ez a személy hivatalból megkereshető legyen. Tehát hivatalból meg kell küldeni az információkat az érintett személynek, illetve a bírósági hatóságnak. Tehát mindenféleképpen ezt a feladatot egy szakértőnek kell átadni, aki teljes mértékben ismeri az adott dossziét. Ez egy nagyon fontos pontnak mint számomra, amely megjelenik a bizottság véleményében. A Review Advisor véleménye nem köti meg az Olafot, hanem csupán egy indokolt véleményt ad. Az Olafnak nem kötelező követnie ennek a személynek a véleményét. Itt a határidők nagyobb betartatása és az eljárásjogi garanciák tiszteletben tartása a cél. Ezzel el lehetne kerülni a számos európai ombudsmanhoz intézett panaszt is. Ez rendel csak akkor működhet, hogyha a Review Advisor komoly garanciákkal rendelkezik, és lehetővé válik számára az alapdossziéhoz való teljes körű hozzáférés. A jelenlegi felügyelő bizottság és elődje nagyon figyelt az OLAF és a Nemzeti Bíróságok kapcsolatára. A 2009-es ítéletben szerepel az, hogy nagyon fontos ezen iratok minőségének biztosítása az Olaf részéről a tagállami bíróságok részére. Az Olaf megjegyzi, hogy az átadott anyagok minősége folyamatosan javul. a plenáris üléseiken a virág bemutatták az átadott anyagokat, és a bizottságnak így módon alkalma nyílt arra, hogy az OLAF tagjaival eszmét cseréljen a minőségről, illetve az átadott anyagok minőségének javításáról. A bizottság azt szeretné, hogyha ez a tevékenység fennmaradna, és az OLAF továbbra is alkalmazna a szakértőket annak érdekében, hogy a tagállamokat segítse az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások felderítésében. A vizsgálat megnyitása és lezárása előtt, illetve a bírósági hatóságokhoz való átadás, anyagátadásnál is szükség van erre a tevékenységre. Valamennyi dokumentumban et que certains de ces dossiers, au motif d'un faible préjudice, puissent faire l'objet d'un simple suivi d'ici. A felügyelő bizottság azt is elmondja, hogy csak a tagállamok bírósági hatóságai rendelhetnek el, vagy nem rendelhetnek el büntető jogi vizsgálatot. És a hatóságok, az európai hatóságok feladata, hogy a nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködjenek. Legyen szó eljárási jogokról vagy más kérdésekről. Csak azok, akik az OLAF tagjai és megfelelő jogi képzéssel rendelkeznek, csak azok vehetnek részt a nemzeti hatóságokkal való együttműködés munkájában. Emellett a felügyelő bizottság sajnálja, hogy az Olaf a teljes vizsgálati idő alatt nem sikerült még tisztázni eh, a munkatársaknak a hozzáférését az információkhoz. A, egy beszédet szeretnénk az OLAF és az Európai Bizottság és a Szakbizottság között megnyitni, és Persze mindemellett ez nem szabad, hogy a főigazgatónak a függetlenségét hátrányosan érintse. A szabályozás szerint az olaf felelőssége és kompetenciája növekszik, ezt el kell fogadni. Akár az olaf, vagy a felülvizsgálati tanácsadó munkájának a támogatása érdekében fontos, hogy a titkárság is ebben részt vegyen. Emellett a felügyelő vizsgálat számára szükségesnek tűnt azt, az, hogy egy helyettes főigazgatót nevezzen ki, aki gyakorlatilag ezekért a dolgokért felel majd. Ez nagyjából az összefoglalója az véleményünknek, ennyit tudok elmondani, és Nyilván önöknek is van hozzáfűzni valójuk, ezt szívesen fogadom, és köszönöm a figyelmüket. Euh, köszönöm szépen ezt az átfogó beszámolót. Galiani még, úr még mindig nincs itt. Mit csináljunk? Megvárjunk? le directeur de, de... Inge? Az Olaf igazgatója, Keszle úr itt van, úgyhogy talán neki adhatnánk lehetőséget. Főigazgató úr, elnézést, hogy nem köszöntöttem önt. Meg, megbocsáthatatlan hibákat követek itt el, hogyha megengedi, akkor meg is adnám a szót, hiszen az egyik képviselőnk ezt kérte. Főigazgató úr, tessék, öné a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna sokkal inkább a a szembevőszék tagjának hozzászólása után hozzászólni, de hát végül is hát megy az idő, úgy hogy. Úgyhogy hozzászólok most. Meghallgattam a jelentéstevő véleményét, illetve a felügyelő bizottság véleményét. Az nem mondhatjuk, hogy az Olaf reformjában ne, lenne, ne lennének jó ötletek, gondolatok, hozzászólások, módosítások nem minden alkalommal kerül sor arra, hogy ilyen sok különböző és érdekes vélemény merül föl, hát nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ehhez én is hozzászólhatok. Nem fogok részletekbe menni. Ugyanis gyakorlatilag én egy megfigyelő vagyok, passzív személy, én nem döntök, én egyszerűen csak végrehajtom azt, amit önök eldöntenek. De mivel megkérték, megkértek, hogy mondjam el a véleményemet, ezért ezt megteszem. Nos, az Olaf struktúrájáról van itt szó a munkadokumentumban részben, és ebben a dokumentumban olyan gondolatok szerepelnek, amelyek egy gyors megoldásra, kompromisszumra vezethetnek. Azt gondolom, hogy ezek hasonló ezek a különböző javaslatok hasonló irányba mutatnak, lehet, hogy apró különbségek vannak közöttük, de a fő elveket osztják. És ez arra ösztönöz engem, hogy kifejezzem azt a félelmemet, amelyet már egyszer elmondtam itt a szakbizottságban, mégpedig arról van itt szó, hogy attól félünk, hogy az Olaf jogi, Olafra vonatkozó jogi keret túlságosan sokáig bizonytalan marad. Ez nem erősíti az Olaf hatékonyságát, a vizsgálati folyamatok felgyorsítását, és nem áll az érintett személyek, vizsgálatban érintett személyek érdekében sem. Ezért egy végleges jogi keretre van szükség az OLAF tevékenységével kapcsolatban, és mégpedig nagyon gyorsan. Miután megvizsgáltuk az összes hozzászólást, meg vagyok győződve róla, hogy ez lehetséges, és ez több mint egy egyszerű kívánság részünkről. Tehát lehetséges közös döntésre jutni, mégpedig az év vége előtt. Ez a Kívánságunk erre van szükség, és az Olaf is ezt várja tőlünk. A második általános üzenet, amelyet szeretnék önökkel megosztani, ha megengedik. hogy kövessék az elődeik példáját, Eh, azok, eh, azoknak a példáját, akik a 99 1073-as eh, rendeletet írták. Persze a világ megváltozott, ez egy régi rendelet, az Európai Uniós intézmények és a jogi keret is megváltozott, a jogi háttér is megváltozott, mindazonáltal ez egy nagyon szolid jogszabály, és nem véletlen, hogy egészen ideáig módosítás nélkül átvészelte az idők viharait. A 1073-as nem szabályozta túl a kérdést. Nyilván ezt most felül kell vizsgálni, ki kell egészíteni, a védelemhez való jog, a védelemben részesülő személyek jogait ki kell egészíteni, stb. Minden esetre én óva intenék a túlszabályozástól, különös tekintettel a hivatal mm, felépítésének, illetve a vizsgálatok lefolytatásának részleteinek a túlszabályozásaitól. Nos, ennek az oka a következő. A következő szabályozás, a következő rendelet valószínű, amely tehát a 1073-99-est módosítja, valószínű tíz évig megint csak életben marad, és nagyon-nagyon nehéz lesz ezt újra majd megváltoztatni. Úgyhogy azt remélem, hogy olyan szabályozást fogadnak el, amely hosszú távon hatékonyan szabályozza a munkánkat. És ehhez arra van szükség, hogy a túlszabályozást elkerüljük, az administratív, a szervezési részleteket tekintve. Egyes apró részletektől eltekintve tulajdonképpen ez az egyetlen kockázat, amit látok, úgyhogy nem értékelem mm, súlyosnak a helyzetet. Természetesen vannak itt bizonyos témák, bizonyos kérdések, amelyek itt hangzottak, osztom a véleményeket a vizsgálatok hatékonyságával kapcsolatban, a sebesség felgyorsításával kapcsolatban teljesen jogos, hogy a vizsgálatokat fel kell gyorsítani, de emellett a védelemben részesülők jogait is meg kell erősíteni, a hivatal függetlenségét, a felügyelő bizottságnak kell ezt ellenőriznie, ellenőriznie kell a belső audit szolgáltatás szolgálatnak, a számvevőszéknek, az adatvédelmi hivatalnak, az ombudsmannak, a bíróságnak. Mindezek tehát az Olafnak elszámoltathatónak, függetlennek, hatékonynak kell lennie. Ezek a pontok mind szükséges, fontos pontok, ezeket végre kell hajtani, de az egyik ellent mond a másiknak. Ezt tudnunk kell. Úgyhogy itt az egyensúly megtalálása a fontos ez a szöveg már eleve jó, mérle, jó mm, egyensúlyt állít fel, persze lehet még egy picit javítani rajta, de már egy nagyon jó kiinduló pont. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk ebben az érzékeny viszonyrendszerben tehát egyensúlyra törekedni. Azok az értékek itt, amelyekkel foglalkozunk, amelyeket javítani szeretnénk, amelyek, amelyek a témát, téma lényegét érintik, azok bizony ellent mondanak egymásnak, nem lehet az összeset egyformán erőse, erősíteni. Hogyha vannak kérdéseik, akkor ezekre igyekszem majd válaszolni, ezért vagyok ma itt. Úgyhogy, de még két apróságot szeretnék említeni, amelyek kifejezetten fontosak. Az egyik pont, amelyet már felvetettek, teljesen jogosan, felvetette jelentéstevő, a jogok és az eljárási garanciák, vizsgálatban résztvevő felek esetében. Az Európai Bizottság módosított javaslata eh, szeretné tisztázni az érintett személyek jogait. A módosított javaslatban szerepelnek bizonyos jogok az érintett eh, személyek eh, ügyvédekre vonatkozóan, hogy őket előre értesítsék, de ők ügyvédi segítséget vagy jogászi segítséget kapjanak. Természetesen ezeket már most, ezek már most végrehajtás alatt vannak ezek a dolgok, de persze jó lenne, hogyha ezek szerepelnének az anyagban, ez egy nagy előrelépés lenne. Értem én, bár lehet, hogy rosszul értem, de úgy értem, hogy a jelentéstevő úgy gondolja, hogy ez a jog erősödhet a vizsgálati tanácsadó személyével. Az ő feladata a vizsgálatban résztvevő érintett személyek panaszainak a kivizsgálása. Természetesen egyetértek, annyira egyetértek, hogy már van ilyen intézmény, nálunk, és működik. A kérdés a következő, hogyan, hogyan szervezzük ezt meg formálisan, és gyakorlatilag erről is szól az Európai Bizottság javaslata. Ha jól értem, akkor a jelentéstevő azt szeretné, hogyha lenne egy kinevezett személy, akinek, akit erre a feladatra neveznek ki, akinek ez az egyetlen feladata, akit aki mindig ezzel foglalkozik. Hát azt gondolom, hogy ez egy szervezési részlet. Most adhok, tehát esetről esetre jelölünk ki ilyen vizsgálati tanácsadót, nyilván az szolgálati idejük, kompetenciájuk határozza meg, a főigazgató nevezi őket ki esetről esetre, vagy a főtitkár. ez a személy csak akkor tud megfelelően, hogy, hogy, hogy ez a személy csak akkor tudna a munkáját végezni, hogyha, hogyha általában teljes munkaidőben e, ezzel a kérdéssel foglalkozna, nem pedig esetről esetre neveznénk ki egy ilyen feladatra, hogy független -e abban az esetben. Hát ebben nem vagyok teljesen biztos. Ezt a szemét mindig a fő, e, főigazgató nevezi ki, úgyhogy hogyha most létrehozunk egy, egy hivatalt, nem csak egy ez nem csak egy személy esetről esetre való kinevezéséről van szó, akkor ide erre pénz is kell, és nekem, nekünk nincs erre büdzsénk. A, a vizsgálati tanácsadó intézménye nagy előrelépés, és ez szerepel a, a javaslatban. Emellett el kell mondanom azt is, hogy a belső az Olaf szervezésére vonatkozó belső reformjavaslatokban, szerkezet átalakítási javaslatokban már beterveztük, hogy lesz egy olyan egység, amely amelyben jogászi végzettségű személyek vannak, akik akik vizsgálják jogi, jogászi szempontból a vizsgálat menetét, és segítenek az érintett személyeknek a vizsgálati, felülvizsgálati kiválasztási egység foglalkozik ezzel. Ez pontosan az, mint amit a jelentéstevő kér, illetve a számvevőszék kér. Úgyhogy ezek a dolgok szerepelnek az Európai Bizottság módosított javaslatában, de ezek gyakorlatilag, a gyakorlatban már működnek nálunk. Azt mondja a javaslat, hogy a főigazgató főigazgatónak tanácsot kell adni ebben a témában, és a végrehajtást pedig a főigazgató felelőssége alatt kell elvégezni. Bizonyos rugalmasságra szükség van mindenképpen a szervezetben, a munkánk szervezésében. Nem igazán támogatom a mozdíthatatlan, rigid és rugalmatlan eh, szerkezetek felállítását. Az utolsó eh, pont a felügyelő eh, bizottságnak a szerepe. A felülvizsgálati bizottság kapcsolatban önök megfogalmaztak bizonyos elvárásokat, És hogyha ezeket összehasonlítják a felülvizsgálati bizottság által elvégzett feladatokkal, látják, hogy itt egy diszkrepancia merül fel. havonta egyszer Brüsszelben nem tudnak, havonta egyszer Brüsszelben megszervezett nemzetközi szakértői egyeztetés mellett nem tudnak részt venni a nagy vizsgálati munkákban. Úgyhogy nincs sok értelme olyan javaslatokat tenni, amelyeket amelyeket nem igazán tudunk végrehajtani. Nincs nagyon értelme e, újabb külső szerveket létrehozni az OLAF munkájának szervezésével kapcsolatban. Az utolsó dolog pedig, amit szeretnék elmondani, e, feladata ennek a felügyelő bizottságnak valamennyire a végső e, jelentéseknek a filterezése, szűrése a nemzeti hatóságok felé gyakorlatilag a szerepüket, ezt a e, szerepüket egy bírósági ítéletre alapozzák, és most a parlament, e, a bizottság és a tanács feladata, a jogalkotó feladata meghatározni, hogy mi a felügyelő bizottságnak a feladata. Mert egyelőre még csak e, esetjogi alapja van a munkánknak, úgyhogy semmi, sem önök nem kötelesek továbbra is ezt a jogi esetet jogi alapnak tekinteni. Nem igazán látom hozzáadott értékét annak, hogy legyen egy felügyelő bizottság, amely szűri azokat az eseteket, amelyeket a nemzeti bíróságokhoz át kell küldeni. De dönt... Azonban gyakorlatilag eddig különben is mindig automatikus átadásra került sor, eddig még nem került arra sor, hogy mondjuk valamit nem adtak volna át a nemzeti hatóságoknak, de minden esetre havonta egyszer találkoznak Ez azonban azt jelenti, hogy egy hónapig blokkolják a nemzeti bíróságoknak átadandó anyagokat. és én úgy gondolom, hogy hiba lehet mondjuk kevesebb ügyet vagy jelentést átküldeni a nemzeti bíróságoknak, mint, mint többet. Tehát az, hogy ha egyel többet átküldünk, mint kellett volna, az nem lehet olyan nagy baj, mint hogyha valamit visszatartunk tőlük. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy csak olyan feladatokat illetve olyan feladatokat ne róljanak az Olafra és, hat, és irodáira, szolgálataira, amelyeket nem tud elvégezni, amelynek az elvégzése nem hoz hozzáadott értéket. Az Olaf függetlensége és elszámoltathatósága a legfontosabb, erre kell koncentrálni. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, rendelkezésre állok továbbra is a válaszadásban, hogyha tudok, és Reményem, kívánságom és, és elvárásom az, hogy megegyezzünk minél gyorsabban a bizottsággal és a parlamenttel és a tanácssal, remélhetőleg első olvasatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Nagyon nagyra értékelem a véleményét, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt Nyilván lesznek itt még kérdések. Köszönöm, hogy ezekre már előre bejelentette, hogy igyekszik válaszolni. Hát nagyon szeretném, hogyha a számvevőszék itt megszólalna, mert a szakbizottságunk különösen figyelemmel követi a számvevőszék véleményét. Néhány perc múlva megérkezik az mm, számövőszéket képviselő személy igyekszik kikeveredni a dugóból. Bertrand Albuquez urat kérdezem, hogy be tudná mutatni a jelentést. Ő ugyanis, ő, ő dolgozik ebben a témában, és ö, osztályvezető. El Fogadná ezt a felkérést? Eh, Igen, elnök úr, ahogyan javasolta, bemutatom ezt a szöveget, amelyet majd Galea úr maga is eh, eh, bemutat. Elnézést kérek ezért a helyzetért, amely akaratunktól nyilván független. Galea úr szövege angol nyelven van, és éppen ezért én is így fogom ezt előadni. Köszönöm szépen, hogy meghívták a számvevőszéket, hogy elmondhassuk a 73 per 99-es kapcsolatos javaslatainkat. Bevezetőként el szeretném mondani, hogy a számvevőszék egyetért a bizottság alapvető céljaival a reformban, meg kell erősíteni a hivatal hatékonyságát, és egyensúlyt kell találni a belső irányítási struktúra és az elszámoltathatóság szempontjai között. Ugyanezek a célok vezetek minket, amikor értékeltük a helyzetet és megfogalmaztuk ajánlásainkat. Amint önök is emlékeznék, ez már a harmadik kísérlet arra, hogy ezt a rendeletet megváltoztassuk. 2011 6-os számú dokumentuma előtt 2005-ben és 2006-ban is már születtek erről dokumentumok. A számvevőszék külön jelentést fogalmazott meg 2011-es szám alatt, azt előadtuk már önöknek, és ebben az alap vizsgálatainak hatékonyságáról azt állapítottuk meg, hogy szükséges lenne az ö, alapvető funkciójának megerősítésére, ez a vizsgálati funkció, Másodszorban meg kell erősíteni a vizsgálatok hatékonyságát és jelentéstételi rendszerét, és a felügyelőbizottság harmadsorban pedig meg kell, hogy erősítse az alap függetlenségét. A számvevőszék véleménye, amelyet most előadunk, arra alapul, amelyet korábbi jelentéseinkben is már megfogalmaztunk. Most rátérnék a számvevőszéki értékelés lényegére. A javasolt 1073-as rendelettel kapcsolatban a következő javaslataink vannak egyelőre nincsen átfogó egyszerűsítési és egységesítési ötlet ez a benyomásunk, ezt javasolnánk pedig. Több gondolkodásra van szükség, hogy hogyan lehet megvalósítani a jogszerűséget és a függetlenséget egyszer, egyszerre. Harmadsorban pedig a hatékony és az Európai Unió pénzügyi érdekének hatékony védelmét meg kell erősíteni. Negyedszer a nem pénzügyi jellegű ügyekben folytatott vizsgálatok esetén, ha emberekkel szemben jár ezzel az alap, akkor meg kell erősíteni ennek a rendszerét, világosabbá, egységesebbé kell sorban tenni az eljárásokat. Konkrét javaslatainkban pedig részletkérdésekkel is foglalkozunk, amelyeket javítva a jövőben javíthatunk a hivatal hatékonyságán. Ezt három pontban foglalnám össze eddig elmaradt sajnos a, a, a tagállamok szintjén a csalás elleni jogalkotások harmonizációja. Ha ez megtörténne a tanácsban, akkor nagyobb választási lehetőségünk lenne, és könnyebb lenne az Olaf dolga is. Újra kéne persze fogalmazni akkor az Olafra vonatkozó szabályokat is, és a parlament és a tanács egységes keretben szabályozhatná az Olaf működését is a különböző javaslatokat figyelembe véve. Ennek az lenne az eredménye, hogy megerősödne a csalás elleni jogalkotás. A függetlenség és jogszerűség szempontjával kapcsolatban, és sokan azt mondják, hogy ez a legfontosabb szempontja a reformnak, azt tudom elmondani, hogy a függetlenség nem csak a vizsgált személyek, hanem a vizsgáló hatóság érdeke is, a jogszerűség mindenkinek az érdeke, és ha személyek is érintettek az ügyben, akkor ez különösen fontos. Ahhoz, hogy hiteles és hatékony legyen az eljárás, valóban függetlennek kell lenni az alapnak, ezért a számvőszék azt javasolja, hogy review officer posztját hozzák létre, aki nem függ az Olaf főigazgatójától és a szervezettől általában, és a harmadik pontunk pedig az eljárásokkal foglalkozik. Azt javasoljuk, hogy az Olaf fókuszáljon saját eredeti funkciójára, a vizsgálati feladatokra. A legutolsó vizsgálataink során ö, ilyen tekintetben is megállapítottunk hatékonysági javítási potenciált, és lehetne csökkenteni a vizsgálatok idejét is. Most 9 havonta kell jelentést tennie az alapnak ezt 12-re növelnénk, ugyanakkor két hónaponként kellene az egyes eseteket értékelni, és akkor így az átlag értékelési időszak 7 hónapra csökkenne. És minden 6 hónapban kéne magát a működést értékelni. A három évről egy évre való lecsökkentése az egyéb külön jelentés, mert megfogalmazott időszaknak egy kicsit túl ambiciózus cél. A főigazgatónak hat havonta lehetne újra elrendelni vizsgálatokat ennek az értelmében. A bizottsági javaslat valóban javítana a jelenlegi rendszeren, de tovább kéne elgondolkodni azon, hogy a jogszerűséget és a vizsgált személyek biztonságát hogyan lehetne jobban garantálni. Hatékonyabb csalás elleni keretre lenne tehát alapvetően jogalkotási szinten szükség. Köszönöm, hogy meghallgat. Merci. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy nyissuk meg a vitát. le, asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Greszle kollégának köszönetet mondani, hiszen kiváló munkát végzett, és tisztázta a tényállást. Nagyon részletes javaslatokat nyújtott be az eljárással kapcsolatban. És kiváló alapja, alapot készítette elő a felülvizsgálati jelentése kapcsolatban. Most miután meghallgattam a számbevőszék itt lévő képviselőjének, munkatársának a hozzászólását. Az OLAF ellenőrző bizottságával kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az új főigazgató, akit várunk, aki majd bemutatkozik, és akit sok szeretettel köszöntenénk, nagyon fontos időpontban kapja meg ezt a megbizatást, hiszen az OLAF munkájának konszolidációjáról van szó, hatékonyságának növeléséről. Hiszen szeretnénk egy jó európai csalás elleni hatóságot létrehozni. És itt felmerült bizonyos, felmerültek bizonyos hiányosságok is. Ez kívülről szemlélve a munkát így tűnik, hogy vannak bizonyos hiányosságok, és általában az Olaf munkájának a professzionalizmás szakmaiságával kapcsolatban merültek fel bizonyos kérdések. Először is a felügyelő vagy ellenőrző bizottság szerepével kapcsolatban. Nem szabad illúziókba ringatni magunkat. A, az Olaf függetlensége függetlenségéhez rendkívüli módon elengedhetetlen, hogy ez az ellenőrző bizottság is független legyen. Azonban eh, látjuk, hogy az egész eh, helyzet bonyolódik ezzel a bizottsággal, és a munka, az Olaf munkájának a kontinuitása kérdőjeleződik meg. Pontosan azért, mert az Olafnak kevés a barátja és sok az ellensége. Én azt javasolnám, hogy eh, vegyük figyelembe azokat az aggodalmakat, különleges aggodalmakat, amelyek az Olaffal kapcsolatban felmerülnek. Az én tapasztalatom, és ez nagyon széleskörű tapasztalat, garantálhat, alapján garantálhatom, hogy az erősebb ellenőrző bizottság hozzájárul az OLAF függetlenségének és hatékonyságának növekedéséhez. Különös tekintettel az eljárási garanciákat kell erősítenünk, és el kell érnünk, hogy ne legyen, nem erüljön föl kétség azzal kapcsolatban, hogy az Olaf függetlenül és tudományosan végzi a e, munkáját, e, szisztematikusan végzi a munkáját. Ebben nem kételkedhetünk, és mindezt e, bizonyítja az átláthatóság is. Ha mégis kételyek merülnek fel, akkor ezeket világosan meg kell fogalmazni, és átlátható módon kell eljárnunk ezek azok a fontos pontok, amelyek az OLAF függetlenségének erősítéséhez hozzájárulnak. Emellett további problémák is felmerülnek, ahogy már a től is elhangzott. A mi szakbizottságunk nyilván támogatást fog tudni nyújtani bizonyos elmaradt ellentmondásokat meg kell szüntetni, bizonyos témákban elmaradások merültek fel, két, különösen két év anyagáról van szó, a legtöbb esetben, a legtöbb konkrét esetben gyorsan lehet haladni, ezeket gyorsan le lehet zárni. Aztán persze felmerül a tagállami igazságszolgáltatási eljárások sebessége, de az már az ő problémájuk és az ő hitelességük problémája. Aztán beszélnünk kell az OLAF kapacitásairól, annak érdekében, hogy ezeket az eseteket, anyagokat minél gyorsabban tovább tudják adni, és hogy olyan megoldásokra jussunk, amelyekkel, amelyeknek köszönhetően tényleg előre tudunk lépni. Úgyhogy ezen kell dolgoznunk, erre kell hangsúlyt helyeznünk. Az OLAF munkatársi állományát igazítani kell az új feladatokhoz, érdekelt, motivált személyekről van itt szó. Emellett a folyamatosság és az átláthatóság is elengedhetetlenek. És azt is el kell érnünk, hogy a konkrét esetek és, és anyagok időben elkerüljenek a nemzeti hatóságokhoz és bíróságokhoz. Különben az Olaf munkájának és, hatéko- és átláthatóságának a sikere forog kockán. Amellett a belső felülvizsgálati munkákat is támogatjuk, Kreszle hogy számíthat a támogatásunkra. Ez az egyik legfontosabb téma. Most el kell érnünk, hogy ez a reform ne essen szét, ne fragmentálódjon, hanem hatékony legyen, hatékony intézményt kell itt eh, kialakítanunk, annélkül, hogy a garanciánkat megkérdőjeleznék. Az OLAF ellenőrző eh, bizottsága ezt eh, lehetővé tenni. Az ellenőrző bizottságnak ezeket a munkákat is képesnek kell lennie elvégezni felmerülhettek bizonyos kérések, hogy az ellenőrző bizottság kompetenciáit csökkentsék, vagy egyáltalán szüntessék meg, mert nem mindenkinek tetszik, hogy ellenőrzik a munkáját, de ez nagyon fontos, hogy megmaradjon ez a bizottság független legyen, mert itt az egész témának a hitelessége forog kockán. Ez a bizottság ennek foglalkoznia kell a hiányosságok megszüntetésével, mindemellett, mellett, hogy nem az ő hibájuk, hogy hiányosságok merültek fel. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Gájer úr? Köszönöm, elnök úr. az Basilidis kéri, hogy mentsem ki, mert frakció feladatokat kell ellátnia és engem bízott meg, hogy Gressle asszony témáját kövessem. Ugyanakkor ugye a hétfői áramszünet miatt visszautazott, és ma még Litvániában van, tehát engem kért, hogy szólaljak ma föl helyette. Teljes körülön támogatja az előadót, és négy dolgot bízott rám, megjegyzés vagy kérdés formájában. Ezeknek a célzottja többségileg a, jelenlevő szakértők köre, és örülnénk, hogyha tőlünk kapnánk választ ezekre a kérdésekre. Először is egy főigazgató helyettesre vonatkozó javaslat is megfogalmazódott itt. A felügyelő bizottság a főigazgató helyettes bizalmi embere kellene, hogy legyen. Ha jól értettem ezt, akkor ezt egyszerűen nem tudom elfogadni, mert ez nem korrekt hozzáállás a kérdéshez. Nagyon nehéz kiválasztási eljárásban sikerült a főigazgató személyét megtalálni, és akkor hogy lehetne így kinevezni egy helyettest? Ha pedig nem csak a megfogalmazás, a, vagy ha a megfogalmazás volt pontatlan, akkor, akkor is azt gondolom, hogy a helyettesnek ugyanolyan eljáráson kell keresztül mennie, már csak a legitimációja miatt is, mint a főigazgatónak. Az Olafon belüli különbségek ö, ismertek számunkra, és ha most kiderülne, hogy a főigazgató és a helyettese nem azonos véleményen vannak, és nincs azonos legitimitációjuk, akkor hogyan oldható meg egy ilyen kérdés? Ez garantáltan megbénítaná a hivatal működését. Tehát biztos vagyok abban, hogy a főigazgató és helyettese kiválasztásának eljárásáról még beszélnünk kell. A második kérdés, ami foglalkoztat minket, az, az Olaf automatikus és közvetlen hozzáférése az információkhoz. Én itt szabályokat szeretnék, amelyek átmennek előbb az Európai Adatvédelmi Biztosom, és általa is jóváhagyottak. És ezt a jogalkotásban is meg kell fogalmazni, tehát papíron, hivatalosan, formálisan az adatvédelmi biztos szerepét meg kell fogalmazni. Harmadik, meglátásom, az inkább egy kérdés, és arra pontra vonatkozik, amelyben arról van szó, hogy a jelentéstételi kötelezettségek a tagállamoknak hogyan néznek ki, hogyan fogalmazzuk meg ezeket. Most azt látjuk, hogy alapesetekben, alapügyekben a tagállamok nem azt csinálják, amit elvárnánk tőlük. Azt szeretnénk, hogy a jelentéstételi kötelezettségüknek a tagállamok feleljenek meg. És amíg ezt nem hajtják végre, bármit mondhatunk szigorút vagy enyhét, addig nincs értelme a jogalkotással foglalkozni. Itt először is politikai eszközökkel támogatni kell őket, és nyomást kell gyakorolni rájuk, de a siker még nem garantált a jelenlegi rendszerben. Utolsó kérdésünk pedig a, a de minimis ítéletek átültetésével kapcsolatos a tagállamokban. Az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy a Olafnak van-e kellő kompetenciája, van-e elég jogi eszköz a kezében, különösen, hogyha a bizottság ezt most korlátozni akarja, ezeket a kompetenciákat, hogy ezeket végrehajtassa, hogy garantálni tudja, hogy ezek az információk a tagállamokban megjelennek és átültetődnek. Madame... Köszönöm. Seskova asszony következik. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložené pracovní dokumenty. Proto... Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munka anyagokért. Az egyik új tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és ezeknek az anyagoknak köszönhetően tudtam részleteiben tájékozódni ezen kérdésekről. Számos dologról szeretnék ebben a vitában hozzászólni. Úgy gondolom, hogy a vizsgálati tanácsadó nagyban hozzájárul a személyek, a vizsgálatban résztvevő személyek jogainak védelmében. Ez, ez egy egyszerű mandátummal rendelkező személy kell, hogy elvégezze ezt a feladatot, független személy kell, hogy legyen, független eh, eljárásokat kell, eljárást kell garantálni. Nem értek egyet az Európai Bizottság véleményével, eh, mely szerint eh, több személy végezhetné ezt a feladatot, akik ezzel egy időben más feladatot is végeznek. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy ez érdekkonfliktust tövethet fel. A vizsgálati tanácsadó a nagyobb függetlenséget garantálja és a pártatlanságot. Emellett egyetértek a jelentéstevővel abban is, hogy ami a büntetőjogi vizsgálatokat, bűnügyi vizsgálatokat illeti, az Olafnak minden információt át kellene adnia a tagállamoknak. Ami a határon átnyúló bűncselekményeket illeti, ez más a helyzet, az Olafnak nem szabadna több pénzt költenie olyan bűnügyek feltárására, amelyek más hatóság, amelynek feltárása más hatóságok kompetenciájába tartozik. Emellett támogatom a világos vizsgálati e, szabályok bevezetését, amelyek kötelező érvényűek és egységesek. Minden szabályt közé kell tenni, e, és ez jelen pillanatban még nem elengedő. Teljes átláthatóságra van szükség ezeknek a garantálásához ami a rendszeres tanácsadást, illetve rendszeres beszámolást illeti, egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogy az információ átadása elegendő, ahogy a bizottság is mondja. A tagállamokat arra kötelezni, hogy az Olafot rendszeresen tájékoztassák arról, hogy milyen lépéseket tettek, és milyen vizsgálatokat folytattak, az, az OLAF vizsgálatait után követve ez túlzott teher lenne a tagállamokon. És az OLAF is túl nagy terhet viselne ezzel, hiszen rendszeresen inform- ezeket az információkat ellenőriznie kellene. Köszönöm szépen, Inge Gressle. Köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem a főigazgató úrhoz. Azt szeretném kérni a vizsgálati tanácsadó esetében, magyarázza el nekünk, hogy 2006-ban az Európai Bizottság miért állt elő ezzel az ötlettel. Nem én találtam ezt ki, nekem ehhez nincs elég fantáziám. Minden esetre, hogyha én találtam volna ki ezt a meseszerű mindenre megoldást hozó intézményt, akkor nyilván négy év múlva nem vonnám vissza. Teljesen világos, hogy ez a vita a vizsgálati tanácsadó szerepére fog koncentrálni. Egyszerűen szeretném látni, hogy a vizsgálati eh, tanácsadó eh, szerepe hogyan változott az idővel. A számvevőszék emlékeztetett bennünket, hogy a bizottság már negyedik javaslatával foglalkozunk az Olaf reformja tekintetében. Nem az én ötlem, ötletem volt a vizsgálati tanácsadó, arra is szeretnék utalni, hogy ez nem eléggé kielégítő, ami egyelőre itt az asztalon van. Azt hiszem mindenki úgy látja, hogy ennek a reformnak a kulcsfontosságú pontja a végrehajtási szabályok garantálása. Hogyha egy ilyen csoda alakot hozunk létre, mint a vizsgálati tanácsadó, akkor ez indokolt kell, hogy legyen, és nem értem, hogy miért kell hirtelen visszavonni. Hogyha már egyszer létrehoztuk, akkor nem igazán lehet kivonni a forgalomból, mert az emberek fejébe ez beeszi magát, akár a bíró, az Európai Bíróság számít rá, akár, akár más intézmények, úgyhogy nem olyan egyszerű ezt hirtelen kivonni a forgalomból. Csak szeretnék még egyszer utalni rá, hogy nem az én kreálmányom ez a, az intézmény. A főigazgatónak mondom, hogy látom, hogy szervezési reformokat terveznek, ezt üdvözlöm, azonban látom, hogy az Európai Bizottság javaslatát készek végrehajtani. Ez nem túl sietős. Együtt döntés van ugyanis, és előfordulhat, hogy a parlament más más eredményre jut, más javaslatot fogalmaz meg, úgyhogy egy kicsit ez engem meglepett. Késztények elé állítanak bennünket, ez nem tetszik. Ezt a jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy ez velem nem fog működni. ezért nagyon fontos a törvényességi vizsgálat, az hogy megtudjuk, hogy az OLAF vizsgálati eredményeit mennyire lehet a nemzeti bírósági eljárásokban eh, hasznosítani. Hogyan lehet ezeknek a hasznosíthatóságát erősíteni? Eh, ehhez azonban az Olafban eh, az ismereteket, a nemzeti bírósági eljárásokról szóló ismereteket erősíteni kell. A jelenlegi szervezeti reformmal kapcsolatban nagyon is érdekelne engem, hogy az OLAF vizsgálati eredményei mennyire értékelhetők és hasznosít, mennyire hasznosíthatók, értékesíthetők nemzeti eljárások során. Ineznek egy dologban teljes mértékben igaza van, az ellenőrző bizottságot mindenképpen erősíteni kell ahhoz, hogy hatékony ellenőrzés valósuljon meg. Még egy dolog, Jensnek mondom, az a főigazgató helyettes, nos, teljesen osztom a véleményedet. Én is ellenzem azt, hogy ellenpólust hozzunk létre, ezt én se szeretném. A táblázatban, amelyet most időközben kiosztottak, a főigazgató helyettéssel kapcsolatban van egy eljárási javaslat, amelyben az szerepel, hogy legalább szeretnénk, hogyha tájékoztatnának bennünket, hogy ki ez a személy, és az ellenőrző bizottság eh, is mondhassa el a véleményét a főigazgató helyettes kinevezésével kapcsolatban, hogy a főigazgató eh, különleges helyzetét, eh, helyzetet tükröződjön lájtos formában a főigazgató helyettes hivatalában is. A lengyel elnökséggel is találkoztam, és a lengyel elnökség, ami nagyon tetszik nekem, rendkívül motivált, szeretnének tárgyalni velünk, szeretnének gyorsan, szeretnék ezt gyorsan lezárni. Lehet, hogy a kollégák ezt nem is sejtik, ez egy történelmi pillanat. Ennyire még sose sikerült messze jutnunk, olyan, olyan tagállami elnökség van most ugyanis, amely tényleg elkötelezett és tényleg szándéka ezt a reformot lezárni, úgyhogy ezt a lehetőséget ki kell használni. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Euh, thank you, Chair, and thank you to all. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, hogy megszólalt. Most sokkal jobban érzem magam, miután meghallgattam a véleményeket. Néhány dologra szeretnék reflektálni, ahol úgy gondolom, hogy alapvetően azonos véleményen vagyunk, és ö, ott próbálunk konfliktust teremteni, ahol nincs. Nézzük a Review Advisor statútumát. Az alap definíció szerint örül annak, hogyha működnek review advisorok nála, és folyamatosan vizsgálják az eljárásainkat. Ezt annyira akarjuk és szeretjük, ezt a gondolatot, hogy ahogy elmondtam már, mert létezik is ez a poszt néhány hete. És már bele is foglaltuk a a bizottsági módosított javaslatba, a 7b pontban, ahol a Review Advisor függetlenségének a garanciái megfogalmazódnak. Tehát szerintem itt ebben teljesen egyetértünk. Az egyetlen részlet, ahol egy kicsit különböző és persze jogos véleménykülönbség van köztünk, az az, az egy gyakorlati jellegű szervezési részlet, ha ezt a személyt egyszer mindenkorra kell kinevezni, hosszabb időre, és ott fog ülni egy titkárnővel egy szobában élete végéig, és csak ezzel foglalkozik. Ez az egyik kérdés, vagy pedig egy olyan személy legyen, akit ezt időről időre ö, kineveznek, ha szükség van rá. Ez az önök döntése lesz. Ez egy szervezési kérdés csupán. Még két dolog ide tartozik. Az utóbbi évek során maximum öt olyan esetet találtunk, ahol a review advisorre szükség volt, évente tehát öt. Más években még kevesebb esetben. Tehát ezért szerintünk nem érdemes egy irodában ültetni egy embert, hogy az év nagyobb részében ne csináljon semmit. Ezt most nem engedhetjük meg magunknak, mert a, az én hivatalom, mint ahogy a bizottság valamennyi hivatala is, és az önök szervezete is, ö, kemény költségvetés csökkentéseken ment keresztül, emberi erőforrás csökkentés is történt nálunk, és ha azt követelik, hogy gyorsabb, több, jobb ö, feltárás legyen, vizsgálat legyen, és közben mindezt kevesebb pénzből és emberből csináljuk meg, akkor nem látom értelmét annak, hogy egy semmittevéssel foglalkozó review advisor-t miért ültessek ott egy irodában? Tehát szerintem ez ellentmond a takarékossági, takarékossági szempontoknak, és egyszerűen mondom, az elvi kérdés is. De ez végső soron egy szervezési részlet. Ha önök így szeretik, akkor majd eldöntik. Ez csak szerintem kis kozmetikai részlet, nem lényegi különbség közöttünk. Ami a felügyelő bizottságot illeti, Ayala asszonynak mondom, tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott. Meggyőződésem, hogy minél erőteljesebb, magasabb kompetenciákkal rendelkező felügyelő bizottságunk van, annál jobb a helyzet. Jelenleg önöknél van egyébként a labda. Önök dönthetik el, hogy kik üljenek ebben a felügyelőbizottságban, ebben ugye nekem nincsen szerepem, a parlamentnek viszont nagyon is van, a bizottsággal tanácsol együtt, és én azt szeretném, hogy minél tapasztaltabb, kiválóbb szakemberek ülnének ott, nem félek egy felügyelőbizottságtól, minél erősebb, annál jobb ez is önökön múlik, hogy sikerül ilyet majd felállítaniuk. De engedjék meg ugyanakkor, hogy a parlamenthez szóljak e kérdésben. Ahogy önök mind elmondták, és ezzel egyetértek, a felügyelő bizottságnak a fő szerepe a függetlenség garantálása. Az függetlenségé, És az én főigazgatói posztom függetlenségéé. Ezért a bizottság véleményei nem csak az Olaf, tehát nem csak az Olafnak ad véleményt, hanem más intézményeknek is. És mi az értelme a bizottságnak, akkor, hogyha nemrég néhány hónappal ezelőtt a felügyelő bizottság az olaf parlament ügyében egyértelműen a parlamentet kritizálta, és a felügyelőbizottság véleményét a parlament nem vette kellően figyelembe. Pont azért mondta ezt a felügyelőbizottság, hogy az alap függetlenségét megvédje. Tehát mondom, a felügyelőbizottság nem csak az Olafot ellenőrzi, hanem a függetlenség érdekében mindent megtesz akár más intézményekkel szemben is. És mindenkinek illene meghallgatni a bizottság véleményét, ha valóban fontosnak tartjuk őket. Egy másik kérdés a főigazgató helyettes státuszát érinti. Lehet, hogy itt valami félreértés történt. Senki nem javasolta azt, hogy a főigazgatónak legyen feltétlenül helyettese, és egyetértek Gájerullal, ha jól értettem őt, hogy nincs szükség főigazgató helyettesre. Nem csak azért, mert most kevés a pénz, hanem amúgy sem. A bizottság módosított javaslatában a 12a pont azt mondja ki, hogy hogy lehet helyettesíteni a főigazgatót. Ez nem azt jelenti, hogy főigazgató helyettest kell kinevezni állandó jelleggel, hanem ha szabadságon van beteg a főigazgató, akkor arra szabályt kell alkotni, hogy ki helyettesíthesse. És ez minden szervezetben így működik, hogy hogy általában a szenioritásban következő személy helyettesítheti a főnököt. És ha ezeket a szabályokat pedig bárki meg akarná változtatni, akkor ezt a felügyelőbizottsággal kell egyeztetnie. Tehát ha önöknek az a véleménye, hogy ha a főigazgató szabadságra megy, és ilyenkor helyettesítési kényszer áll elő, és önök nem értenek egyet a jelenlegi helyettesítési szabályokkal, ami azt mondják, amelyek azt mondják ki, hogy négy igazgató közül az egyiket jelölheti ki helyettesnek, akkor önöknek a felügyelő bizottsággal, a tanácssal és a bizottsággal kell egyeztetniük, és tehát akkor az egész rendszert meg kell bolygatni abban pedig biztosak lehetnek, hogy ha beteg lennék, vagy szabadságra megyek két hétre, akkor én szigorúan követni fogom azt a szabályt, hogy az utánam következő legszeniorabb szakembert bízom meg arra négy vagy két hétre az igazgatók közül, aki a legalkalmasabb és leg ö, idősebb erre. Tehát szerintem ebbe már nem kéne ö, beleszólniuk, bár ha kívánják, akkor hát beszéljünk erről is, de miért kéne a főigazgató lehetőségét korlátozni, hogy a ugyancsak verseny vizsgán átment igazgató közül az egyiket kinevezhesse maga helyett két hétre. A tagállamok jobb bevonásával kapcsolatban pedig az a véleményem és stratégiám, hogy ahelyett, hogy a vizsgálatok végén vonnánk be a tagállamokat, igyekszünk egyre jobban már a vizsgálat elején, első fázisában is bevonni őket, hogy legyen bőven idejük konzultálni a nemzeti joghatóságokkal, bíróságokkal. De ha önök felszólítanak arra, hogy minden alkalommal ütköztessem a tagállami ö, szervezetet a felügyelőbizottság véleményével, amely csak havonta egyszer ülésezik, akkor ezt is lehet csinálni, csak ez le fogja lassítani a folyamatokat. És a felügyelő bizottság ö, jelleges struktúrája sem engedi meg azt, hogy a tagállamokkal jobb legyen az együttműködés. Tehát ez csak bonyolítaná az együttműködés a tagállamokkal, de hát önök tudják, és bármikor rendelkezés állok, hogyha kívánnak mást. Nous avons... Euh... Köszönöm, főigazgató úr. Louis Galea úr megérkezett. Köszönjük, hogy eljött. Van -e esetleg bejelenteni valója munkatársai remekül bemutatták a szemvőszék munkáját, de hozzá kívánna szólni, hogy kiegészítse ezeket. Thank you, thank you, Mr. President. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném, szeretnék eh, elnézést kérni, hogy ilyen későn eh, érkeztem. Előre nem látható eh, dugóba keveredtem. Mr. Bertrand Albiug has read on my behalf to the committee has made the point. Nos, az e, számvevőszék ben dolgozó kollégám elmondta a az állásfoglalásunkat, ehhez kifejezetten hozzáfűzni valom nincsen, a vitát figyelemmel kísérjük, és a jogszabályalkotó folyamatot is figyelemmel kísérjük, és ennek során, ha felmerül valami, akkor nyilván jelentkezni fogunk. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne-e hozzászólni a javaslathoz? Kiegészítést tenni nem. Jó akkor a jelentéstevő foglalja össze. tanács, vajon? Igen, igen, gondoltam én is, mondja az elnök, hogy a tanácsnak vajon van-e költségvetési hatásköre, szeretne-e hozzászólni. Jó lenne, jó lenne egyébként. Non. Le Conseil réserve sa position pour les négociations. Bien. Je propose que notre... Javaslom, hogy a jelentős nevű zárja a vitát. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a vita. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A mai, eh, ma elhangzott eh, dolgok eh, pontosan érdemben azokat a pontokat érintik, amelyeket az elkövetkezendő hónapokban meg kell vitatnunk. Lenne egy eljárási javaslatom. Az árnyék jelentéstevőket kijelöltük, most minél gyorsabban döntéseket kell hoznunk persze mindenki gyorsan, van, aki gyorsan dolgozik, van, aki kevésbé gyorsan dolgozik. Hogyha mindig arra kell várnom, hogy öten megegyezzünk abban, hogy mikor találkozunk, akkor egy kicsit lassú lesz a munka. Kérem, hogy mindenki készüljön fel arra, hogy bizony lesz egy csomó ülés, ahol technikai dolgokat kell tisztáznunk. Azt szeretném kérni, hogy hogy engedjék meg nekem, hogy akkor is, hogyha nem tud mindenki részt venni ezeken az üléseken, akkor is tarthassak ülést, mert különben nem jutunk előre. Megpróbálok néhány javaslatot tenni, időpont javaslatot tenni, és megpróbálunk a lengyel elnökséggel is egyeztetni. Kérem, minél gyorsabban kezdjük meg a munkát, mert erről a sok részletről bizony beszélnünk kell. Látjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik, nem szabad illúziókba ringatni magunkat. 14 kérdést fogalmaztam meg a tanácsnak, ezzel kezdeném, hiszen nagyon fontos, hogy a tanács, amely nagyon szorosan az Európai Bizottság javaslatát követte, tudatában legyen annak, hogy mi hol látjuk a hivatal gyenge pontjait, és hol látjuk az eljárás reformjának szükségességét. Úgyhogy ezt szeretném majd, hogyha ezt tudnánk tisztázni a tanácssal. Köszönöm szépen. Javaslom, hogy erről a javaslatról a koordinátorok ülésén vitázzunk. Ez egy remek javaslat. Van-e olyan képviselő? Szosza úr, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek nyitottságáért. Ismerjük képességeit. Az ülésekre vonatkozó javaslattal kapcsolatosan már tartottunk ilyenfajta ülést, de minden esetre azt kérném, hogy legyenek ezek az ülések eszmecsere jellegűek, nem pedig olyanok, ahol mindenki megjelenhetne a szakbizottságon belül, tehát a koordinátoroknak már világos elképzeléseik vannak, hogy milyen kérdéseket tesznek majd fel. Tehát ezek az ülések olyan ülések kell, hogy legyenek, amelyeken nem úgy vitázunk, ahogyan ez általában a bizottságon belül történik, hanem pontos döntéseket hozunk valóban fontos témákkal kapcsolatban. Ugyanis ha nem így történik, akkor ezek az ülések nem lesznek hatékonyak. És mindez kontraproduktív lenne ahhoz a figyelemhez képest, amelyet a jelentéstevő ennek a témának szentel. Kérjük tehát, hogy minden egyes ülés konkrét pontok megoldására irányuljon, és ne pedig mindig új kérdéseket vessünk fel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vitatunk, megvitatjuk még ezt a fontos témát majd a koordinátorok ülésén, amelyre szakbizottsági ülésünket követően kerül sor. Nos, ezzel ezt a pontot lezárom. A hatos pont következik, nagyon rövid lesz ez. Ez a kadarasi látogatás május 16-18 között. Azt javaslom, hogy ezt halasszuk el, mivel Bersztász ő egyébként szakbizottságunk első alelnöke, neki kellett volna elnökölnie, kimentette magát, ezt elfelejtettem elmondani. Tehát itt csupán a jelentéstevő beszámolójáról van szó, nem pedig vitáról, ezt javaslom, hogy halasszuk el. Bejelentem, hogy délután egy nagyon fontos eszmecserére kerül sor a költségvetési a fegyelmi eljárásról, és Diamandoros úr, valamint Zsamanon egy ügyvéd, szintén a fegyelmi kérdések szakértője részvételével zajlik majd a, ugyanebben a teremben 15 órakor ez az ülés, a 2Q, a 2 teremben. Kérem, tehát hogy legyenek jelen, nagyon fontos meghallgatás lesz ez intézményeink számára. Ezzel tehát a 2Q2 teremben lesz ez ma délután. Javaslom a koordinátoroknak, hogy ülésezzünk. 11.30-ra volt ez kitűzve, de megkezdhetjük rögtön, és így